és szükségünk van, hogy egy hangon szóljon fel, nem, szólaljon fel nem csak az összes EU intézmény, hanem a tagállamok is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Úgyhogy a vitát IVV esetéről lezárom. Ma délután a vita lezárását követően még két esetet kell megvitatnunk, szavazunk. A következő téma a nepáli szemüzetésben levő tibeti kormánynak a választásokból történő kizárásáról. Páská úrnak adom meg a szót ebben a témában, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Úgy gondolom, hogy mindannyian eh, megdöbbenten nézzük, hogy a kínai, illetve a kínaiak a tibeti képviselőket gyakorlatilag megakadályozzák, és olyan ami olyan megoldásokat jelentene, hogy választásokra kerüljön sor. Egy közös, itt nem egy itt gyakorlatilag a választások megakadázásáról van szó, és a nemzetközi kötelezettségeket tiszteletben kellene tartani a Nepálnak, és nem kellene a nagy szomszédnak behódolnia. A régió, és erre mindenféleképpen szükség van, hogyha az egész régió egy globális szereplővé akar válni. Az európaiak szimbolikus lépéseket kell, hogy tegyenek, és felemelni hangunkat a tibetiekkel szembeni bánásmóddal szemben. És a régióban ugyan Kína a legnagyobb politikai erő, de az állásfoglalásunkkal talán befolyással lehetünk rájuk. Two minutes. Elnök úr, Mióta a nepáli monarchiát betiltották, és a katmandui események óta nem igazán közelítettek egymáshoz. A nepáli hatóságok nem engedik, hogy a szavazásokon részt vegyenek, akik számüzetésben élnek. Tavaly októberben is a rendőrség állította le a választásokat pekingi utasításra állítólag, hiszen egy másik országba való beavatkozás a választások során gyakorlatilag a demokrácia megsértése és paranoikus tevékenység. Nyilvánvaló, hogy a Dalaim Láma, a Tibet szellemi vezetője hangsúlyozta, hogy maximális autonómiát szeretne Tibetnek, nem pedig függetlenséget. Nagyon fontos, hogy a fő képviselő felvesse ezt a kérdést Kínával, mert az EU segít nagyon sok mindenben pénzzel Kínának. A tibeti nép száműzetése mindannyiunk számára elfogadhatatlan. Politikai, földrajzi szempontból gyakorlatilag a déli indiai demokratikus országból kellene ötletet meríteni, nem pedig északról, a kínai népköztársaságból. Thank you, Mr. You use... Köszönöm, Tanak úr. Másfél percet használtak csak föl, úgyhogy tudom, hogy két perccel volt, de másfelet használt, úgyhogy föl akartam ajánlani, hogy legközelebb kap plusz fél percet. Frau Lichtenberger is next. Uh, Lichtenberger asszony. Köszönöm, kedves kollégák. Nyilvánvalóan nem elegendő, hogy a tibeti kultúra elnyomása Kínában a 2008-as olimpiai játékok óta csak fokozódik. A helyzet csak azóta romlott, nem történt semmiféle előrelépés. Most külföldön is nyomást gyakorolnak. A tibetieket, tib, tibe, a tibetiektől megfosztják a választási jogokat a számüzetésben élő kormány esetében. Már évek óta mutatkoznak jelei annak, hogy Nepára komoly nyomást gyakorol, akár a menekültekről legyen szó, vagy az ilyen ügyekről, mint például a tibetiek választójoga. És nagyon fontosnak kellene tartanunk, hogy ezeket a jogokat garantálják, és nekünk le kell vonni a következtetéseket. A kínai vezetés nyomást gyakorol a nepáli testvérpártra, hogy a tibetiekkel szemben fellépjen, és teljesen célzottan. És ezt akár követelésekkel is elleneznünk kell. You, Köszönöm, elnök úr. Három olyan téma van, amit szeretnék említeni az ALDE módosító indítványjal kapcsolatban, amit az állásfoglalás tervezethez benyújtottunk. Az első, a módosító indítványnak az indoklása azon alapul, hogy a Kína elfoglalta, vagy elfoglalja a, nep, a tibeti területeket. Az állásfoglalásnak az alapja a nepáli számüzetésben lévő kormányválasztás, de ez egy szélesebb kontextusra tartozik, vagyis a Tibet státuszával is foglalkoznunk kell. Második megjegyzésem, anélkül, hogy utalnánk arra, hogy a kínai népköztársaság elfoglalta Tibetet, ami igazából az alapja annak, hogy a nepáli kormányra nyomást gyakorolnak. Vissza kell gondolnunk az első világháborúra is. Fra- Ferenc Ferdinánd meggyilkolása is ide tartozik. Tibet számára az autonómia az egyetlen konstruktív javaslat, amit az Európai Parlament tehet. Ezzel a témával kapcsolatban a nepáli választások betétására vonatkozóan, és ezt kérem a kollégákat, hogy támogassák. Köszönöm. Geringer Deodenberg asszony következik. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, hazánkban nagyon sokat tapasztalatunk a számüzetésben élő kormányról. 39 és 90 között 15 miniszterelnök és 6 elnök volt számüzetésben. Mindemellett Lengyelországban továbbra is harcoltunk a demokráciáért, és végül is 89-ben sikeresek lettünk, új demokratikus lengyel állam született. És ma is a nepáli föderációs demokratikus kormány új alkotmány előtt áll, május 20-án kell, hogy 28-án kell, hogy beiktassák. De a tibeti jogok megnyírbálása ne, ne, megnehezíti a Nepálban élő tibetiek szavazáson való részvételét, és ez elfogadhatatlan. Az EU-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy semlegesítse a kínai nyomást. Nepálban, a Nepálban élő tibetieknek igenis szavazati jogot kell biztosítani, hogy elmondhassák ö, ö, politikai véleményüket de a kormány továbbra is a számüzetésben fog működni, akár csak tette ezt a lengyel kormány. Köszönöm szépen. Mannóra következő felszólaló. No. Március 20-án körülbelül 80 ezer számüzetésben élő akart részt venni a választásokban. Az európai képviselők, így például a tibeti ö, csoport ö, megfigyelőként volt jelen mint ahogy más államokban több kolléga megállapította, a választások teljesen szabályosak voltak. Egyetlen egy kivétel volt Nepál, ahol a biztonsági szervezetek tízezer tibetit fosztottak meg a választójog gyakorlásától célzott intézkedésekkel. Ilyen intézkedéseket az elmúlt években is alkalmaztak, bezártak választóhelyiségeket. Nepál nem egy hűbéri csatlós állam, fel kell, hogy szabadítsuk, vagy lesz fel kell, hogy szabaduljon a kínai nyomás alól, és biztosítani kell a, választó, a szabad választójogok gyakorlását. A külügyi szolgálatnak hangsúlyozottan fel kell lépni az ilyen emberi sérelmekkel szemben. Köszönöm. És most a politikai pártok nevében Bazescu asszony a néppárt de Köszönöm, elnök úr. A nepáli hatóságok betiltották a, egy olyan kormány megválasztását, amely a tibeti számüzetésben lévő kormányra vonatkozik. Ez emberi jogi kérdés. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tibeti közösség tagjai Azért szervezték ezt a választást, hogy demokratizálják az intézményüket, és egy ilyen kezdeményezést támogatni kell, lehetővé kell tenni. Épp ideje, hogy Nepál bizonyítsa, hogy az ő demokráciája működik belső téren, de nemzetközi kapcsolatok területén is. És még az is, azért is fontos ez, hiszen a választás április 15-ig lehetett érvényesíteni. Ki kell használni ezt az alkalmat arra, hogy Nepál helyreállítsa saját területén az emberi jogi és alapjogi kérdéseket. Ez fontos azért, hogy a hatékony legyen a szomszédsági politika. Köszönöm. Arzenis úr, a szocialista frakció nevében. Köszönöm. Elnök úr, elnök úr, kedves kollégák, harcolnunk kell az emberi jogokért. Nem csak a szomszédos országokban vagy Észak-Afrikában, hanem olyan politikát kell kialakítanunk, amely állandó jellegű, olyan kormányokkal szemben, amelyek nem tartják tiszteletbe az emberi jogokat. Perhofstadt úr említette, hogy bizonyos mértéki képmutatóak vagyunk, és ez igaz. Néha csak a kereskedelem a fontos, de vannak a Markus úrral is megállapodásaink, amik ezt tükrözik, hiszen a szavazon az 11%-át feláldozzuk, de ugyanakkor több ezer gazda is figyelembe kellene, hogy véve legyen. De ez azért van, mert az EU többi politikáját nem veszik figyelembe. Itt a menekültek, a tibeti menekültek jogait is tiszteletben kellene tartani. És ez minden téren igaz, nem csak az emberi jogok terén. Itt nem csak Eston asszony hatáskörébe, hanem Dögút biztos úr hatásköréről is van szó. Köszönöm. Liberals and Democrats. Grízbek asszony a liberálisok és a demokraták nevében. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! évek óta, túl sok év óta szó van a kínai hatóságok fellépéséről. Most konkrétan a népáli választással kapcsolatban merült ez föl. Peking új szövetséget talált Népálban, és ez az új szövetséges támogatja őt. Viszont ezen túl, a választásokon túl kell gondolkodnunk, hiszen több év óta a népáli kormány a kínai hatóságok alapján folyamatosan elnyomja a tibetiek szólásszabadságának a lehetőségét, akik az ő földjén élnek. A kínaiaknak ki, ki kell engedniük a börtönbe zártakat, meg kell szüntetniük azt, hogy elnyomják azokat, vagy nem engedik meg, hogy jogaikat érvényesítsék a számzetésben Nepálban élő kínaiakat. Itt nem csak hipokriziáról van szó, nem csak képmutatásról van szó, hanem a nepáli elnyomásról, és szélesebb körben pedig túl sokszor megszegik az emberi jogokat és a nemzetközi megállapodásokat. Úgyhogy Népát is föl kell, hogy szólítsuk, hogy a jogokat tartsák tiszteletben, sajnálatosan meg kell, hogy állapítsuk, hogy ez a befogadó ország Nepál így lép föl, és nepáli kormány mindig is befogadta a menekülteket. Sajnálatos, hogy most viszont így léptek föl. Elnök, köszönöm. Romávai Rueda a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a Katmandóban élő számzetésben lévő tibeti kormány azért nem kaphatott választójogot, mert teljesen feláborító módon jártak el a kínaiak, megakadályozva a menekülteket, hogy a nemzetközi jog által biztosított jogukkal éljenek. Ezt el kell ítélni, és ki kell fej, fejeznünk aggályunkat, nem csak ezen tények kapcsán, hanem aznak kapcsán is, hogy Kína megakadályoz egy másik országot abban, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsa. Az Európai Unió katmandúi külön megbizotja figyelemmel kíséri az eseményeket. A jelenlegi helyzetben szerintem már nem várhatunk tovább. A kínai nyomás szemben fel kell lépnünk minden lehetséges eszközzel és most kell erre sort keríteni, mert egyébként már késő. Tavares. Tavares úr. Köszönöm, elnök úr. a tibetieknek nincs joguk saját területen az ön meghatározásra, az autonomiára. És azok, akik elnyomják őket, elnyomják az alap demokratikus jogaikat, azok arra kényszerítették őket, hogy számüzetésbe vonuljanak. Az egyik olyan indok, amivel mindig a tibeti ellenállókat kritizálták, az a dalai lámára vonatkozott. Most viszont a tibeti ellenállás demokratikus utat indít, és nagyon sajnálatos, hogy Nepában, ahol nagyon sok tibeti él, a demokratikus választásokra nem tud sor kerülni. Szeretném, hogyha ez a ház megérteni, hogy a, mi, a kormányaink nagyon sokszor lehetőséget biztosítunk a kínai kormány számára, és a kínai vezetők igényeinek felelünk meg. A nepáli kormány valószínűleg ugyanazt akarta tenni. Úgyhogy, ha mi összönözni akarjuk a, ezeket a nepáli kormányt, hogy jobban viselkedjen, akkor ezt nekünk is meg kell, hogy tegyük, és a mi kormányainknak is határozottabban kell fölépni a kínai hatóságokkal szemben. Elnök Kovács úr lenne a következő, de úgy látom nincs itt. Nem, nincs itt. Makovei asszonyi a szó. Sub presiunea guvernului chinez, autoritățile nepaleze. Köszönöm, elnök úr. A kínai kormány nyomás alatt a katmandui hatóságok 20 ezer tibeiti menekültet gátoltak meg abban, hogy a számüzetésben levő miniszterelnökre szavazzanak. A szabad választásokhoz való jogot, a békés demonstráláshoz való jogot alapvető jognak tekintjük Minél több a korlát, annál inkább szeretnének az emberek élni ezekkel a jogokkal. Ami engem illet, meg vagyok győződve arról, hogy a tibeti menekültek még inkább szeretnék mindezt, mert nem élhettek ezzel a jogukkal. És a nepáli hatóságoknak nem sikerült félelmet kelteniük bennük. Ami az EU külpolitikáját illeti, jó lenne, hogyha a parlament nevében is szólna, és véleményünket tükrözni, <coughs> amikor majd a kínai és a nepáli hatóságokkal tárgyalnak. Köszönöm szépen. A spontán felszólások következnek. Úgy látom, hogy Szája asszony szeretne szólni ismételten. Kínan painostus maanpaassa oleva... Elnök úr, a kínai nyomás a tibeti szemzetésben, illetve a szemzetésben lévő tibeti kormányjal szemben megakadályozta a Nepálban élő tibetieket, hogy szavazzanak. A Kínáltal gyakorolt nyomás, illetve általában a kínai politika elítélendő. Éppen ezért eh, a nyomás következtében a Nepálban élő eh, tibetieket eh, korlátozzák, a választójog megtagadásának kérdése. mindenféleképpen vizsgálatra szorul, és alaposan meg kell vizsgálnunk Kína politikáját, egy hangon kell szólnunk Kínával szemben. Kelly úr kér szót. Elnök úr, én nem akartam hozzászólni itt most, mert a Dalai Lama pont nálunk jár majd jövő csütörtökön a Limeriki Egyetemen az én választókerületemben fog előadást tartani. Nyilvánvalóan a nepáliak viselkedése és a választó fülkék bezárása teljesen elítélendő. Katmandu van ez a helyzet egyre szomorúbb. Több tízezer szavazatot nem engedtek megszámolni a hatóságok. Éppen ezért szerintem az Európai Uniónak egyhangúan kell fellépnie, és nyomást kell gyakorolnunk, nem csak Katmandóval szemben, hanem Kínával szemben is, hogy mutasson több megértést Tibet és a Dalai Lama vonatkozásában. És várjuk a látogatását, ahol egyébként Obama elnök és a királynő is jelen lesz. Köszönöm. Repo úr. Puhemies. Oikeus. Köszönöm szépen elnök úr a szót. A szavazáshoz való jog egyetemes jog. A tibeti kultúra megőrzéséről is van itt szó, illetve a tibeti nép megőrzéséről. Megválasztották vezetőjüket 2009-ben, és az EU külpolitikája értelmében az emberi jogokat kellene támogatnunk. Tehát logikusan kellene eljárnunk, és ki kellene állnunk politikánk mögött. Egyértelmű, hogy Nepál Kína nyomására cselekszik. Emlékeztetnünk kell őket a nemzetközi emberi jogokra, ők is letették a voksot emellett, és a tibetieket támogatniuk kell ezért. Köszönöm. Köszönöm. Sefkovics bizottsági elnök helyettes várja, hogy választathasson. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Ahogy tudják, 20 ezer tibeti él körülbelül Nepálban, sokan már régóta. A gazdasági tevékenységű szabad joguk van a Nepában, és most már politikai tevékenységüket is akadályozzák. Tibet jövőjével politikai szinten nem nagyon foglalkozhatnak. A március 20-ai szavazásra kapcsolatos események fontosak voltak. Jelentős lépés lett volna előre a Dalai Láma által felvázolt demokratikus folyamat során mindannyian aggódunk amiatt, hogy a nepáli hatóság fölép a politikai tevékenység területén, és más is 20-án gyakorlatilag tízezren nem tudtak szavazni, mert a hatóságok nem engedélyezték. De nem első alkalommal történik ez. Egy korábbi szavazás során, tavaly október 3-án a nepáli hatóságok bezárták, lefoglalták a urnákat, és így nem tudtak szavazni a tibeti közösség tagjai. Az Európai Unió a katmandúi delegáción keresztül és az e- EU tagállami nagykövetségeken keresztül szoros kapcsolatban a tibeti közösséggel követi az eseményeket. Az EU véleménye az, hogy a tibeti menekülteknek gyakorolniuk kell tudni a jogukat, a társulási jogukat, a nemzetközi emberjogi normák alapján. És ez úgy kell, hogy történjen, hogy az lehetővé tegye a jogaik normál gyakorlását. A nepáli területhez való hozzáférés fönn kell tartani, és egy gentleman agreement, amit a nepáli kormányjal kötöttünk is, a menekültügyi főbiztos elveit is tisztában kell tartani. A nepáli hatóság helyett az UNCHR kellene, hogy ellenőrizze a választásokat. Akiket menekültként ismernek el a nepáli kormányok, ezeknek a tibetieknek megfelelő nepáli regisztrációra kell lehetőséget adni. Az EU folyamatosan felveti ezt a témát a hatóságokat, és továbbra is figyelmel követi az eseményeket. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönet, biztos úr. Kedves kollégák, a vitát lezártuk a szavazásra a harmadik és utolsó téma vitáját követően kerül sor. Zimbabwei helyzet. Először megint uh, Baska